Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie. Jó napot kívánok! Elnézést kell kérnem a késés miatt, de hát nyilván önök is láthatták, hogy számosan nem érkeztek meg. Kezdjük az elnök közleményeivel, ahogy ez szokás. Ma van ülésünk, és ezt követően csütörtökön folytatjuk a munkát. Összességében el kell, hogy mondjam, meg intenzív munka folyik, szűkös az időnk a rendhez képest, ezt be kell vallanom. Stableva asszony szeretném üdvözölni. Ő az előző időszakban még képviselőként működött közre, örülünk, hogy eljött. Időközben tudni kell, hogy különböző politikai funkciókban dolgozott Bulgáriában, gratulálni szeretnék az elért eredményekhez, és örülök, hogy folytatjuk ilyen értelemben az együttműködést. Vegyük a mai napi rendet, ma délután a regi vélemény szerzője Michel Danten, itt a hegyvidéki anyagról van szó, ő nem tud eljönni, ezért azt kérte, hogy e, halasszuk el csütörtökre ezt az első vitát a véleményről. Ezzel a hetes pontról beszéltem egyébként, és ez majd a 13. pont után kerül napirendre, méghozzá csütörtökön. Egyéb iránt pedig eh, az előadó egy másik anyagban McIntyre asszony, amely a növényvédőszerekkel foglalkozik, ő sem tud eljönni, ennek következtében ő is azt kérte, hogy halasszuk el a dosszié első anyagának megtárgyalását a következő agri, agri ülésre. Amennyiben egyet tudnak érteni ezekkel a módosításokkal, akkor elfogadjuk a napi rendet ilyen értelemben. Még emlékeztetni szeretnék arra is, hogy interneten közvetítik 18 nyelvi tolmácsolással, észt, dán, máltani, szlovák, horvát és ír nyelven nincs tolmácsolás a mai napon. Nagyon röviden nézzük meg az október 5-i ülés jegyzőkönyvét. Amennyiben az ülés végéig ezzel kapcsolatban kifogás nem merül fel, akkor elfogadottnak tekintjük. A negyedik napi rendi pont egy tartalmi pont, nagy jelentősége van Itt az iskolai gyümölcs és tejprogram az, amiről beszélni fogunk. Tarabella úr az előadója ennek az anyagnak itt a körünkben. Megkértük képviselő urat, hogy jöjjön el a bizottságunkba, az első tárgyalásokra, itt az iskolai programok kapcsán. Egyébként már volt egy megbeszélés októberben. Most az előadónak szeretnék szót adni. Röviden emlékeztetni szeretnék arra, hogy mekkora jelentősége van ennek a témának. Itt ingyenes mezőgazdasági termékjuttatásról beszélünk iskolákban, Európai Uniós termékeket lehet így a diákoknak juttatni, és ez egy jó példája annak, hogy a válság elemek mellett azért egyfajta példa értékű nevelő pedagógiai funkció is juthat a mi területünknek, ami ezt a témát illeti a szerződések előírásait alkalmazva közelítjük meg, erről tárgyalunk, de először úgy gondolom, hogy az előadónak kéne szót adnunk. Köszönjük ezt a terjedelmes munkát, amit elvégzett, hiszen fontos ez a téma, amit már mondtam, hiszen itt szociális dimenziók is szóba kerülnek ebben a munkában. Fontos a téma számunkra, és nyilvánvaló, hogy érdekes abból a szempontból is, hogy a parlament és a mi szakbizottságunk is előtérbe kerül, láthatóbbá válik a munkánk. Az előadó, a koordinátorok, az árnyék előadók ezért nagy energiát fordítanak erre a munkára. Schulz úrhoz is fordultam egyébként írásban, egy levél formájában. Ebben az ügyben Tarabella urat kérem, hogy röviden térjen ki erre az anyagra, mondja el a bevezetőjét, és a következtetéseit is várjuk. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót, köszönöm a bevezető szavait is. Valóban, amit ön is hangsúlyozott, az igaz, hogy mennyire fontos a közegészségügy, a gyermekek szempontjából ez az iskolai gyümölcs és zöldségprogram. De ahogy ön is mondta, volt egy első trialógus október 20-án, ez nagyon gyorsan befejeződött, és ezzel kapcsolatban szerettem volna felszólalni. Ó, a szokás és a szabályokkal való eltérés történt, mert az árnyék jelentéstevők szeretném, hogyha hozzászólhatnának, és mi egész egyszerűen egy véleményt fogalmaztunk meg közösen, azt, hogy az Európai Parlament számára a jogalap elfogadhatatlan. A 43 per 3-as cikk azt jelenti, hogy a tanácsnak lesz az összes joga ezzel a témával kapcsolatban, a költségvetése vonatkozólag, a termékek listájára vonatkozólag, és ez számunkra elfogadhatatlan volt. Az első csata tehát nyertes csata, mert mi az Európai Parlament egységesek vagyunk, és köszönöm az összes frakciónak, akik aláírták ezt a levelet, amit Schulz elnök úrnak költünk el, és ő továbbította Juncker elnök úrnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az az elképzelés a tanács részéről, hogy a 43 per 3-as egy általános megfelelő jogalap lenne, és ezt a bizottság is támogatja, ez nem fogadható el. A 43 per 3-as az Európai Parlament szerepét lenullázza. És felmerül bennem a kérdés, hogy nem lenne jobb, hogyha 43 per 2-es cikkre alapoznánk, és akkor az egy, a kodecíziós eljárás megvalósulhatna. A, az európai pénzek elosztásának a kritériumaiba az Európai Tanács mellett így a parlament is beleszólhatna, egy globális megállapodásra kerülne sor történelmi és objektív kritériumok meghatározásába, és remélem, hogy a tanács ezt el fogja tudni fogadni. A programok közötti átcsoportosítás. Ezzel kapcsolatban mi már gyakoroltak vagyunk. De tudjuk, hogy a tanács hogyan tud megállapodni. Mindig vannak olyan elsz nemzeti érdekek, amelyek akadályozzák a döntéshozatalt. Ezt itt a parlamentben meg tudjuk akadályozni, hogy ez akadályozza a megfelelő költségvetés biztosítását a programra. Például Finnországban túl sok tejet fogyasztanak, és túl kevés gyümölcsöt. Most így hirtelen előrántottam Finnország példáját. Neki az az érdeke, hogy a friss zöldségeket támogassák. De ők nem fognak beleegyezni abba, hogy a tejprogramot megerősítsék. És a költségvetésről legalábbis idén ők kell, hogy majd döntsenek, és aztán lehetséges, hogy most elfogadja a tanács, de utána jövőre majd 10%-kal csökkentik a költségvetést, vagy lenullázzák. Ezt nem tehetnék meg, hogyha együtt döntési eljárásban döntenénk erről a témáról és a tartalmi részekre nem is fogunk visszatérni addig, amíg a tanács úgy nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, hogy ebben engedtek. És a 43 per 2-es cikkre tudjuk alapozni ezt a területet. Azt hiszem, hogy a, bo, bocsánatot kérek, mert a Dimkóban a közbeszerzésről fogunk tárgyalni 3 óra 15-kor, úgyhogy rohanok is, elnök úr. Ö, amikor ezt a napirendi pontot lezártuk, akkor nekem tehát el kell innen szaladnom. De november 11-én Múrer asszony az árnyékjelentéstevő az ALDE részéről, de szerintem az összes többi árnyékjelentéstevő is egyetértett, hogy november 11-én lesz, tehát holnap után 14 órakor a tanácsban a következő trialógus. Azt szeretném kérni, hogy ugyanezt az álláspontot, ugyanezt a vonalat tartsa a parlament, mint a korábbi alkalommal, illetve mint a másik dossziék esetében, például a Müncheni dossziéval kapcsolatban. Nem ke- megyünk bele abba, hogy elkezdjük a munkát, és aztán majd utána visszatérünk a, a jogi alapra. Nem. Azt kell mondani, hogy vagy megfelelő lesz a jogalap, vagy nem megyünk tovább. Tehát nem akarok belemenni abba a játszmába, amiben már elvesztünk egyszer-kétszer. A luxemburgi elnökség össze akart velünk ülni korábban is, de én azt javaslom, hogy nagyon kemények maradjunk az Európai Parlament részéről, ne kezdjük meg a tárgyalásokat addig, amíg legalább nem tudunk megállapodni az együttdöntési eljárásban, az elosztás kritériumairól, a programok közötti átcsoportosításról és a költségvetésről, amit a 43 per 2-es cikk tesz lehetővé, mint jogalap. Ennyi tehát erről a három oldal tárgyalásról, de a parlament egységes volt, és ez az egységesség, ez reményel tölt el engem, és még szeretnék arra is emlékeztetni, hogy ezzel precedens tudunk alapítani. Hogyha most elfogadjuk a 43 per 3-ast, akkor egy sor olyan ügy fog következni, ahol ezt fogja majd megpróbálni átnyomni a tanács. De szerintem az Európai Parlamentnek a joghatóságát meg kell, hogy védjük a Lisszaboni szerződés a megkötésekor. Nem azért küzdöttünk, hogy majd most mindent elengedjünk, és átadjunk a tanácsnak, hanem minden dosszia esetében a helyet, hogy ott akkor küzdenénk, most egy precedenst kell teremteni. Én egyébként nem sigetek annyira, mint az Európai Bizottság, és egyébként a bizottság, emlékeztetnék rá, nagyon jó kezdeti álláspontot nyújtott be, csak utána jött a tanács, akiknek az álláspontja már nem volt megfelelő. Szerintem legyünk határozottak és erősek, és remélem, hogy továbbiakban is támogatni fog a többi frakció is ezt eddig, ez eddigi támogatásukat köszönöm. Most pedig örömmel várom a kollégák hozzászólásait. Köszönöm szépen. Terebella úr. Akkor most gyorsan tovább lépünk a tagok véleményeire. András kolléga először. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány másodperc erejéig szeretnék köszönetemnek hangot adni. Hát önának, aki a jelentést érdemi részét kidolgozta, és a kollega úrnak is, aki az, az egészségügyi témákhoz hozzájárult. A háromoldalú egyeztetésre való készülés során üdvözlendő az ő állásfoglása. Meg kell próbálnunk a precedens helyett új alapokra helyezni a jelentés, új minőséget kidolgozni, és a parlamentnek egy markáns véleményt adni. És jó lenne, hogyha gyorsan, tempósan túllépnénk a jogalap kérdésén, ezen sokan szeretnek rágódni, és a lényegi kérdésekkel foglalkozni. Erőteljesen, szolidárisan kell fellépnünk, és ez a javaslat ilyen, kifejezi a szolidaritásunkat egymással a harc során, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a parlament egy hangsúlyos véleményt fogalmazzon meg. Úgy gondolom, hogy Tarabella úr fellépése a második háromoldal egyeztetés során ö, hangsúlyos lesz, és a költségvetési szempontokat is érvényesíteni tudjuk, de ez csak akkor fog sikerülni, hogyha keményen tárgyalunk, és nagyon jól felkészülünk rá, de ezen az úton haladunk. Köszönöm, elnök úr! Müller asszony, köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni Márk Tarabellának azt a lelkes közreműködést, amely ezt a dossziét eddig is vitte. Nyilván szolidárisak vagyunk vele, és az elveink mellett ki fogunk állni, amelyeket közösen alkottunk meg, sok munkával, Szeretnénk erőteljes állásfoglalást megfogalmazni, főleg az egészségügyi oktatás területén, a gyermekek oktatása területén. A javaslatok, amelyek benne vannak a szövegben jók, fontosak, és örömmel veszünk részt egy ilyen oldal egyeztetésben, amelyet ő vezet. Köszönöm szépen, Desz kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Márk Terabellának is a kidolgozott álláspontot. Nem minden politikai kérdésben értünk egyet, abban, amiről most ő beszélt, teljesen egyetértünk, és sajnos a német kormány más véleményen van. Azon dolgozunk, hogy Németország ezen a területen európai felelősségének megfeleljen, és ezért támogatlak a kifejtett álláspontok vonatkozásában, teljes szélességben. Annyit tennék még hozzá, hogy legyen rajta, hogy ne legyen túl bürokratikus a rendelet. Mert itt nem annyira az összegekről van szó, kevés pénzről van szó, hanem arról, hogy ez célorientáltan, bürokrácia mentesen eljuthasson a végső haszonélvezőkhöz. Tehát erre kérlek figyeljetek, egyébként pedig támogatunk mindenben, és fontos, hogy itt a parlament egységesen lépjen föl, mert egyébként nem tudunk semmit sem elérni a tanácssal szemben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Elnök úr, csatlakozom az előttem szólókhoz és Tarabella úrhoz különlegesen. Gratulálok neki az elvégzett munkához, a jelentés kiváló. Semmilyen fenntartásunk nincsen vele szemben. De mégis egyfajta mm, csalódottságunknak kell, hogy hangot adjunk, mert úgy érezzük, hogy már is elvesztettünk egy esélyt, hiszen ugye a kampány nem valósul meg, és az olívaolaj méz ágazatban lemaradtunk. Már egy éves késésben vagyunk pedig arról volt szó, hogy lesz egy jelentés a képzési intézmények, rendszerek összefogásáról. Tehát ez a jelentés egyszerűen nem született meg, és ami pedig megszületett rendelet, abból kivették az említett termékcsoportokat, Márpedig a hagyományos és egészséges déleurópai eh, étkezési módszerek meghonosítása és az emellett való kiállás a bizottság részéről feltétlenül szükséges lenne. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm. Nem akarom sokáig ismételni a többieket, én is köszönöm Mark Tarabellának a munkát. Nyilván ez egy program szervezési kérdés is. Azt szeretném a szívére, lelkére kötni, hogy a költségvetési vonalon is ö, kemény legyen. Most 5 órakor lesz egy egyeztetés, ö, pont egy kapcsolódó témában, és fontos lenne, hogy, hogy ezek a dolgok egymást támogassák, a zöldség, a tej, iskolai ö, támogatása. Tehát ö, több vonalon is nyomulnunk kell, hogyha el akarunk érni valamit. A költségvetési vonatkozásokat, tehát ne felejtsük el a vita során. Köszönöm szépen. Igen, kedves kollégák, örülök neki annak, amit elmondtak, és mi, a mi frakciónk is ezt a közös álláspontot támogatja, alá is írtuk. A mezőgazdasági szakbizottságnak a kezdeti álláspontját, amit Arabella úr meghatározott, eh, támogatjuk, hogy az Európai Parlament jogköreit védjük meg a tanácsal szemben is jó ez a kezdeményezés, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a parlament ezeket a munk- ezt a munkát eddig egyedül végezte. Az Európai Bizottság és tanács befolyása nélkül. És ezért ma nem szabad hagynunk, hogy az Európai Parlament véleményét ne vegyék figyelembe. Úgyhogy Mark Tarabella javaslatát több okból is megszavaztuk. Az egyik a rossz élelmiszer elleni küzdelem, a másik pedig a mezőgazdasági termelés támogatása volt, ami vezérelt bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hausling úr. Tarabella úrnak a zöld frakció frakció nevében támogatást tudok ígérni. Fontos, hogy itt egységes legyen a parlament ebben a pontban. Ez egyébként egyértelművé is válik az anyagból. De miután elolvastam a tanácsi jegyzőkönyvét, világosá kell tenni, hogy nem összességében az egész tanács foglal ilyen furcsa álláspontot, hanem egyes tagállamok, és Albert Dess is kiemelte már az imént, igen, és a te pártbeli barátod, akiben részt vesz, kedves Albert, és el kell, hogy mondjam, ez így nem fog működni. És hogy tagállamok, főleg Németország a programot megtagadja, akkor ezt oda-haza ki is kell domborítani. Világosság kell tenni, hogy képzési, oktatási intézményekről van szó, és élelmezésről, és nem akarjuk azt, hogy itt a többletet tüntessük csak el, hanem a képzésnek, a táplálkozási nevelésnek kell a középponton állnia, és nem arra kell szolgálni ennek, hogy a többleteket megszüntessük, megszabaduljunk tőlük. Pan Poszó Flanagan. Flanagan. Flanagan úr. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon érdekes, olyas valaki számára, aki nemrég van itt még a parlamentben, látjuk ezeket a politikai játszmákat, amiket itt folytatnak, hogyan kell elérni, hogy a parlament odafigyeljen az emberre, ami az aktuális pontot illeti a programot. Igenis, én azt gondolom, hogy az Európai Unió ezen a szinten szervezi meg, hogy mit kapjanak a gyerekek reggelire. Sokkal masszívebb problémák vannak, amikkel foglalkozni kell. Szerintem ezzel nemzeti szinten is lehetne foglalkozni. És azt gondolom, hogy az emberek ezt elvetik, de tudják, hogy mi történik valójában. Amit önök csinálnak, ez EU propaganda összességében. Pozitív propagandára szükség van, ezt el kell, hogy mondjam én is fontos, hogy a gyerekeinket egészségesen tartjuk itt az Európai Unióban, egészséges táplálékot adjunk nekik, de e, állami szinten úgy gondolom, hogy azok a gyerekek adjik igyekeznek e, együtt reggelizni a szüleikkel, igenis ők fizetik vissza a bankok adósságát, amiket szocializáltak mit is mondjak erre, visszatérünk a régi Szovjetunióra, ami először kirabolják az embert, és utána valamit visszaadnak. Nagyszerű játékokat, játszmákat játszanak. Remélem élvezik. Köszönöm szépen. Talán csak röviden, még nincs vége ennek, Szentra, azt mondja, Szentra Bela úr. Bueno, eh, yo creo que con este programa hemos... Köszönöm szépen. Ezzel a programmal szerintem sokat dolgoztunk már eddig is, és ami engem illetén én fontosnak tartom, hogy legyenek programok, hogy rámutassunk, mennyire fontos a jó táplálkozás, és hogy iskolában odafigyeljünk erre, hogy ott ilyen programok legyenek azt gondolom, hogyha valaki ezen jót szórakozik, azért arra nincs szükségünk. Mi támogatjuk azt, amit Tarabella úr javasolt. Azt hiszem, hogy a kép Tarabella képviselő úrnak adnánk meg a szót most, hiszen ő egy további találkozóra megy majd. Köszönöm, elnök úr. Először is ezt az egységes támogatást szeretném mindenkinek megköszönni. <clears throat> az, hogy támogatják ezt az álláspontot, amit én is szeretnék elfoglalni. A három oldalú tárgyalások során a tanácsnak és egy kicsit a bizottságnak is azt kell mondanunk, hogy hogyan tudunk elkezdeni dolgozni a tartalmán ennek a témának, úgyhogy nem határoztuk meg a jogalapot. Tehát szeretném megköszönni azt, hogy a kollégák támogatnak ebben az érvelésben, és abban, hogy a parlament védje meg a jogait. Talán két megjegyzést, ha megengednének. A spanyol kolléga azt mondta imént, hogy milyen terméklistát fogunk alkalmazni. Ezzel kapcsolatban egy kompromisszumot fogadtunk el, sem a tanács, sem a parlament nem akar olyan kompromisszumot, amely tönkreteszi ezt a programot végső soron szerintem nem fogjuk tudni elfogadni azt, hogy a parlamentnek a listája érvényesül, a bizottság biztos bele fog szólni, de kell, hogy legyenek olyan határok, amelyek, vagy olyan korlátok, amelyek meghatározzák azt, hogy mi az, ami szerintünk egészséges termék, friss, a közegészségügy szempontjából jó, és akkor ezeket tudjuk fölvenni a listára. Kell, hogy legyen egy masszív közös álláspontunk, és akkor ezt nagy többséggel tudjuk elismerni, és ezt a kompromisszum, a végső kompromisszum meghatározásakor nagy erővel tudjuk majd ö, támogatni. De azt, hogy most a Szovjetunióhoz hasonlítanak minket, hát a, a nézzük meg Írországot. Írországban, Európában a legtöbb az elhízott gyerek, a 80 százalékuk azért nem tud rögbízni, mert elhízottak. Úgyhogy ha most a tagállamokra bízzuk azt, hogy szabályozzák az összes problémát, és az Európa nem próbál meg megoldást nyújtani ezekre a problémákra, akkor hagyhatjuk. Jó, de hogyha e végre Európa tud olyan javaslatokat tenni, amivel a közegészségügyet tudjuk előmozdítani az egész kontinensen, az jó lenne egy olyan ország esetében is, amely ezt maga nem tudja megtenni. Egy olyan országban, ahol leginkább szükség van arra, hogy megváltoztassuk az étkezési szokásokat, és itt emlékeztetnék arra, hogy Európában 28 országból 24-ben túl kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, és ezek közül Írország a legrosszabb. Tehát köszönöm szépen Fenegen úrnak, hogy egy ilyen kedves összehasonlítással élt, inkább tekintsen körül az országában. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen és egyetértünk önnel, támogatjuk önt, alaposan végighallgattuk, amit mondott, és szerintem joggal ért el azt, amit elért a jelentésével az Európai Bizottsághoz fordulok. Kíván-e hozzászólni? Úgy látom, nem kíván hozzászólni, vagy mégis? Ebben az ügyben úgy gondolom, hölgyeim és uraim, egyébként Tarabella úr, az elnök, a koordinátorok is részt vettek ebben, küldtek tehát együtt egy levelet Schulz elnök úrnak, amit aztán továbbítottak Juncker úrnak is. Önök megkapták a levelet a titkárságunktól, vagyis a megfelelő tájékoztatást megkapták ebben a témában. Amennyiben további kérdés nincs, akkor azt javaslom, de az ötös napi rendi pontot visszamondták, de Flanagan úr még reagálni kívánt. Azt kérem, hogy kevesebb polémiával nem akarok túl mélyre menni a vitában. Voltak programjaink régóta, EU programok, és ezt kéne vizsgálni, hogy tud ez jól működni nekünk. Igen, itt Európában a túlsúly egy súlyos probléma, de az embereknek egymásra kéne mutogatni ebben az ügyben, ez nem tisztességes, a végén mindenki magával számol el. Úgy gondolom, nem hiszem, hogy Európa vagy Írország az oka annak, hogy erre sor kerül. Ez azért van, mert a Coca-Cola van, meg multinacionalis cégek, amiket igen támogatnak a kereszténydemokraták itt a parlamentben, és itt a mi kamaránkban is, és a mi bizottságunkban is, és ez az oka annak, mert ezt hiszák az emberek, ez vezet a túlsúlyhoz. Velük kéne szembeszállni, és azt gondolom, hogy fel kéne lázadnunk ezzel ellen. Ez csak úgy egy egyszerű fellépéssel nem működik. Ne álljunk a magas pulpitusra, és prédikáljuk az embereknek, hogy mit kell reggelizniük a gyerekeiknek. Ezt helyi szinten el lehet dönteni, és sokkal jobban kell dolgoznunk Írországban. Én mindent elkövetek annak érdekében. Jó példát mutatok, hogy edzek, és maratont futok. Remélem ön is hozzájárul a maga részéül a dologhoz. Chair. It's precisely for that reason that we have to improve the program. Pont ezért kell javítani a programot. Amit Flanagan úr is mondott, szükség van arra, hogy javítsuk azt a programot, és az Európai Parlament ezt Flanagan úr segítségével vagy anélkül is el fogja érni az előbb meghatározott módon folytatni fogjuk tehát a munkát. Köszönöm szépen, uraim! Úgy vélem, hogy ezen hm, túlléphetünk, egyértelművé tettük a véleményünket. Mindenki megértette Flanagan úrnak is igaza van, és joga van hozzászólni és ha megnézem a maratont, és úgy látom, kiválóan működik az alakjából ítélve, de ezzel lezárhatjuk ezt a pontot szerintem, és a következő pont következik. Oké, Okay. Przejdźmy w takim razie do punktu e, szóstego. Jó, akkor térjünk rá. A következő egyben hatos számú napirendi pontunkra. Az európai gazdasági, mezőgazdasági üzemek támogatása téma. Ez egy saját kezdeményezésű jelentése az ALDE frakciónak, és azért a bizottságunk ALDE tagját, Jan Hajtamát kérem, hogy mutassa be a témát. Tehát az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági üzem vezetésben témát, és fejtse ki, hogy az, az üzemmenedzsment technológiáknak milyen hatása lehet a struktúrákra. Az utóbbi évek során ez újra meg újra felmerült ez a problémakör, Hollandia azt hiszem jó példával jár elől. Nem véletlen, hogy holland az előadónk. És ugye január 1-től Hollandia lesz az Európai Unió elnöke, úgyhogy itt most összeérnek a szálak, és a sok téma mellett, amelyet a úr visz, akkor kérem, hogy mutassa be most ezt. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, és szerintem önök többsége is így gondolja, hogy nagyon sajátos a mezőgazdasági ágazat, Európában különösen, és hihetetlen, hogy mit volt eddig képes produkálni az ágazat, és mégis milyen nagy kihívások vannak. A világegészségügyi szervezet szerint 70%-kal kell még növelni az élelmiszertermelést, 9 milliárdra fog nőni a föld népessége, és a, a fejlődő országokban jelenleg még csak 24%-át termelik meg a mezőgazdasági ö, ö, termékeknek. Az állati fehérjékre, ideértve a tejet vagy a sajtot ö, egyre nagyobb szükség van, de tudjuk, hogy pont ezeknek a termelése környezeti károkkal jár, klímaváltozás ellen is küzdenénk ugyebár. Tehát ez katasztrófa irányába mutat, Na, ha nem tudnánk, hogy lehet okosabban többet, kevesebb erőforrás felhasználásával ö, is termelni. Amióta az emberiség megműveli a Földet, mindig is sikerült a technológiákat javítani. És most sincs ez másképp. Mit teszünk annak érdekében, hogy a jövő élelmiszereit hatékonyan, hatékonyabban termeljük? Jelentésemben az innovációra helyezem a hangsúlyt, és a nagy kihívás mellett úgy érzem, hogy vannak lehetőségeink. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi szabályozási keret nem megfelelő a mezőgazdaság jövője szempontjából. Nagyon sok innováció hiányzik. Például a drónok, a GPS felhasználása a mezőgazdaságban. Ugye most már a két centiméter pontossággal lehet mérni ilyen táveszközökkel, e, és jóval kevesebb e, növényvédő szerés nitrája is elegendő lehet okos e, ásványciklusok kitalálása mellett a legtöbb műtrágya kiváltható, a foszfátok többsége kiváltható, a fosszilis üzemanyagok elégetésének eh, a nagy része is fölösleges, tehát lehetséges kevesebb erőforrással többet termelni. De ehhez nyilván innovációra van szükség, és sajnos az Európai Unióban a mezőgazdasági, mezőgazdasági ipari innováció nem eh, áll a prioritások listáján. Nyilván bizonyos változások lépésről lépésre ettől függetlenül is megtörténnek, de ezeket kéne felkarolni, kollégák. Önöket elláttuk sok információval, irodámból, kiküldtük ezeket az anyagokat, nagyon kevés feedbacket kaptunk a kollégáktól. Önök ugye azt kérik, hogy az önök problémáit is vegyük be a jelentésben, Na, de akkor ahhez az is kéne, hogy mondják el nekünk, hogy milyen uh, irányban változtatnák meg a jogi kereteket, melyek a kínos, kény, kényes vagy rossz szabályok önök szerint. Itt az alkalom arra, hogy ezt a témát felvessük az innováció szempontjából, de ehhez több inputot várnék a kollégáktól. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Dessz úrnak adok most szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Jan Höjtemának is ezt a szöveget, jelentést. Teljesen egyetértek vele, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a jövő technológiáinak kidolgozására, annak a feltárására, hogy a mezőgazdaság van belül milyen innovatív technológiákat lehetne bevezetni. Modern, környezetbarát technológi- technológiákat ugye az EU is előír számunkra a greening keretén belül, de egyébként valóban nem szerepel a prioritások között. Néhány brit kollégával a Birminghami Egyetemen egyeztettem, és meglepett, hogy milyen innovatív és jövőmutató technológiákon dolgoznak ott. Például ma már lokalizálhatóak egyenként a krumpli bogarak, és gyakorlatilag a jelenlegi növényvédőszerek 3%-a is elég e, ilyen modern lokalizációs technológia mellett célzott írtásukra. Aztán hazámban ugye azt látom, hogy egyre nagyobbak a traktorok. A 20 lóerősről most már a 150 lóerős a, a traktorok átlag teljesítménye, már 300 lóerőseket is használnak. Ez teljesen fölösleges. Egy háromtengelyes 50 lóerős traktorral mindent meg lehet oldani, sőt, ma már automatizált automata traktorok is vannak, és így a, a talajt sem teszik tönkre, nem nyomják össze, hogyha e, könnyebbek a mezőgazdasági gépjárművek. És ez persze környezetbarátabb is lenne. Tehát nem az a fő feladat, hogy most kivonjuk a termelésből a földet, és akkor ott legelőt vagy virágot termeszünk, hanem sokkal környezetbarátabb technológiákat kell használni, úgyhogy teljesen egyetértek a fiatal kollega úr javaslataival. Én engem mindig is izgatott a, a modern technika, és őszintén hiszem, hogy a környezetnek is jót tesz a modern technológia. Poseł bardzo proszę. Hajzling úr következik. Köszönöm szépen az előadónak. Mindenek előtt egy kicsivel többet vártam volna az innovációból, mert nem lepett meg ugye az egész dologban hiányoztak a GMO-kat, tehát a génmanipulált termények, erről nem beszélt a kolléga, nagyon technikai dolog az, amit lehet némi mezőgazdálkodás előfordul, innovatív technológia persze, de hát Hollandiát is említették, az intenzív eh, mezőgazdaságnak azért vannak következményei, nem egészen úgy, ahogy a kitalálója képzelte számos területen az a helyzet, hogy kicsit sok a technika, ugye beszéltek a talaj tömörítésről is például, hát valamikor még lebetonozzák ezeket a utakat, hogy hetente járni lehessen a különböző földek között. Tehát ez műszakilag így nem mehet tovább, azért jobban kéne koncentrálni arra, ami fontos, ami konkrétan a mezőgazdaság területén fenntarthatóságot eredményez. Ne csak a hozamnövekedésre és a profitra gondoljunk. Itt van Európában a problémánk, ugye hallottuk ezt már párszor, hogy több állati fehérjére van szükség, szokták. Hogyha ez így lenne, akkor nem lenne válság a tejpiacon, de hát az egész nem igazán stimmel. Hát nagyon sok állati fehérjét exportálunk, értékes fehérjét, és hát a gazdák mégse profitálnak belőle igazán, mert túl sokat termelünk gyakorlatilag a világ lakosságának többsége nem német vagy holland húst akar fogyasztani, vagy tud fogyasztani vagy nem az európai tejre várnak. Hogyha 9,3 milliárd embert akarunk 20 év múlva élelmezni, akkor alapvető szükségleteket kell ellátni, és akkor innováció keretében azon kéne gondolkodni, ahogy az előadó meg is tette részben, hogy mi van a veszteségekkel, az élelmiszer veszteségekkel. Túl sokat dobunk ki Európában, más országokban az infrastruktúra hiánya miatt ez nem kerülhet az asztalra, tehát az értékteremtési lánccal kell foglalkozni. Nem használ az egész semmit, és ne csapjuk be önmagunkat, ha, hogy az intenzív termelés megoldja ezt, és a végén egyre kevesebb marad a mert pedig egyre intenzívebben ter, termelünk, és eltűnnek a termelők emiatt gyakran, akik ebből élni akarnak, ezért az értékteremtési láncot figyelembe kell venni a jövőbeli ö, innovációban is, és az ökológiai láncokban kell gondolkodnunk technikailag. Eh, azt mondom, nem elég a műszaki oldal a dolognak, a technikai oldala. Lehet ezt optimalizálni, nem mondja senki, hogy nem lehet, de a fenntartható rendszerek nem csak abból indulnak ki, hogy mi az input és mi az output a végén, hanem gondolni kell arra, hogy mi történik velünk, a biodiverzitás csökken, ez, ez nem, ezt nem fogjuk jobb traktorokkal megoldani. Hát itt meg kell, agrárrendszereket kell megváltoztatni a biodiverzitás hiánya megvan a mezőgazdaságon belül is, még ezt is foglalkoznunk kell, már beszéltünk egyszer erről, például, hogy az európai uh, hatóságaink hogy bánnak azzal, hogy egyre több szabadalmat ismernek el. Teljesen rossz útra léptek vele például. A biodiverzitást a mezőgazdaságon belül kell erősíteni, és ez egy innovatív megközelítés például, hogyha azt nézzük, hogy bizonyos fajtákat és termelési módokat tudunk támogatni, amelyek kevésbé innovatívak, de mégiscsak produktívak, termelékenyek. Erre kéne elmozdulni. Köszönöm szépen. Dziękuję, pan poseł. Köszönöm szépen. Andrew úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen, és a jelentéstevőnek szeretném megköszönni azt, hogy bemutatta a tervezetét. Nagyon fontosnak tartom ezt a témát, és a vitát is erről a gazdáink számára különösen. Egy előzetes kérdés, amit végig kell, hogy gondoljunk az innováció. Jó, legyen innováció, de melyik mezőgazdaság érdekében? A mezőgazdaság annyira sokszínű. És amit Huitema úr mond, többet kell kevesebbel elérni. Igen, szerintem viszont jobbat kell elérni kevesebbel. Mert nézzük meg a közös agrárpolitikának az ö, eredményeit a kezdetek óta. Ebben a parlamentben szerintem olyan kérdéseket kell feltennünk, hogy a közös agrárpolitika a kezdetek óta mihez vezetett. Hiszen ma azokra a kérdésekre kell választ adnunk, mint például az élelmiszerbiztonság, az emberi egészség kérdései, az élelmiszerek minősége. Ezzel kapcsolatban nem is szabad, hogy engedjünk. És a környezetvédelem és a talaj kérdése, a talaj elszegényedésének, kimerülésének a kérdése, a levegő kérdése, a víz tisztaságának a kérdése, ezek mind olyanok, vagy a területi gazdaságosság. És Albert Dessnek a javaslatához csatlakoznék ezek kapcsán, akit egész egyszerűen el ámított ez az új traktor de most minden tagállamban próbálunk munkahelyeket teremteni. Akkor egy ilyen önmagát vezető traktor az vajon a legjobb megoldás lenne a munkahelyteremtésre? Tehát ezt is végig kell gondolkodni. Nem kéne végig gondolni azt, hogy milyen típusú mezőgazdaságot szeretnénk látni? Emberi munka nélküli mezőgazdaságot? Vagy mást? Nekünk a felelősségünk az, hogy ezekre a kérdésekre meghozzuk a válaszokat. A nagyon távol eső vidékekről beszéltünk pár héttel ezelőtt. Az ő esetükben is az egyensúlyra oda kell figyelni. Tehát egy oldalról ott van a mezőgazdaság, aztán a környezetvédelem kérdése és a területi gazdaság. Aztán a tudomány. Nagyon jó persze, hogyha tudományos vívmányokat alkalmazunk, de mindezt a annak a figyelembevételével, hogy először gondoljuk végig, hogy milyen típusú mezőgazdaságot szeretnénk látni. Én úgy gondolom személyesen, hogy szerintem ezeket a célokat kéne először meghatározunk egy vitában, ezeket a kritériumokat, a terület, a gazdaság, a minőség, az egészség kérdéseit, és ezek után kéne ilyen részletekbe venni. A területi innováció kérdése is nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire gyorsan változnak a dolgok, és mennyire csak szaladunk az események után, amikor próbáljuk a technikai vívmányokat lekövetni. Most már centiméterről centiméterre lehet ellenőrizni a területeket, látjuk egész egyszerűen ennyire apró részletekben a gazdaságokat. De most akkor mit teszünk ezzel? Nagyon jó, hogyha van erre lehetőség, de gondoljuk végig, hogy ez mire jó nekünk. Illetve, hogy egy olyan új, modern módszer, amit alkalmazni akarunk, ezt tovább fogja rontani a minőségét, vagy pedig javítani fogja. Tehát ezeket a struktúrákat a mezőgazdaság, a foglalkoztatás és az élelmiszer minősége szempontjából is végig kell gondolkodni. Ezeket a gondolatokat szerettem volna bevetni, mert szerintem ez egyszerűen nem egy ennyire könnyen kezelhető kérdés, sokkal bonyolultabb. Elnök, köszönöm szépen, Szermovics úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes szívvel támogatom Hújtama úr erőfeszítéseit. Úgy gondolom, hogy fontos ezt a témát kezelnünk, hogy hatékonyabb legyen a mezőgazdaság, és több élelmiszert állítson elő az emberek számára. De az is igaz, hogy azért is szükség van rá, mert a közvélemény úgy látja a mezőgazdaságot és a gazdákat, ahogy jelen pillanatban, és ezen változtatni kell. Hogyha a tévében, látjuk a gazdákat, akkor mindig azt látjuk, hogy Brüsszelbe jönnek a parasztok, és tiltakoznak, és felgyújtanak autókat, ezeket a képeket látjuk. De hogyha hazamegyünk, és ott nézzük meg ezeket a gazdákat, akkor olyan dolgokat látunk, amit el sem tudnánk képzelni, hogy léteznek. Mert nem látjuk ezeket semmilyen médiumban. Soha nem látjuk azt, hogy ilyen valóság, ilyen innovatív dolgok vannak a mezőgazdasági szektorban. A megbízhatósága, a gazdák megbízhatósága pedig nagymértékben függ attól, hogy a közvélemény hogyan vélekedik a mezőgazdaságról. Tehát ezt javítanunk kell. A hatékonyabb mezőgazdaságot is támogatnunk kell egy oldalról, más oldalról pedig a mezőgazdaság és a mezőgazdasági dolgozók imidzsét is javítanunk kell. Azt a részét is támogatom a javaslatnak, amely támogatja a bevált gyakorlatok megosztását egymás között. Vannak olyan országok, ahol nagyon kiváló gyakorlatok vannak, és drága erőforrások és technológiák nélkül is ezt egyszerűen át lehetne venni más országokban. Például említették a kollégák a hulladékhasznosítást, illetve valamilyen ösztönzőt kéne beépíteni a jogszabályba, amely javítja a mezőgazdaság hatékonyságát. Szerintem az egyik lehetséges mód erre az, hogy amikor a jogszabály felülvizsgálata, a kap felülvizsgálata elén kerül, akkor ebből a szemszögből is vizsgáljuk meg. De ahhoz, hogy az ágazat hatékonyságát javítsuk, és ahhoz, hogy a közvélemény szemében jobbá tegyük a mezőgazdaságot, ahhoz hasznos lesz ez a jogszabálytervezet. Köszönjük szépen. Kiev asszony kapszót. szót. Én a néppárt árnyék előadója vagyok ebben a témában. Rá szeretném irányítani a figyelmet néhány gondolatra. Arra ugyanis, hogy eljött az ideje annak, hogy az innovációt felkaroljuk. A fenntarthatósági fenntartható családi élelmiszer termelési modelleket kell támogatni. Itt az ideje annak, hogy felszámoljunk a tömeges élelmiszer termelésre, a minőségre kell helyezni a hangsúlyt, nem a mennyiségre. Ehhez is innovatív irányítási rendszerekre van szükség, hogy az egyes termelőket, termelőket különösen meg lehessen védeni, és hogy ők is meg tudják védeni a környezeti erőforrásokat. Ehhez hosszú távú tervezése van a kapon belül, a negatív trendek megfékezésére, korai felismerésére, megállítására, és a fent, nem fenntartható gyakorlatok kivezetésére, illetve arra, hogy odafigyeljünk arra, hogy a mezőgazdasági termelők átlag életkora rohamosan nő. Az új innovatív ö, ö, célokat csak célzott finanszírozással lehet jól támogatni, és a fenntarthatósági szempontok sokkal kiemeltebb szempontjával, illetve azzal, hogy a fiatalokat ösztönözzük arra, hogy új technológiák használatával maguk is gazdává avanzsáljanak. Racionalizálni kell az energia, víz és egyéb nyersanyag felhasználást, és a körkörös gazdaság szemléletmódjára, illetve a biodiverzitás védelmének meghonosítására. Az innovációnak minden területen, a mezőgazdaság minden területén meg kell nyilvánulnia, a vízvédelem, a föld, talajvédelem, az energiafelhasználás területén is. Az innovációval nagyon sokat lehet megtakarítani, és a jó irányítással is Csak ez garantálhatja a mezőgazdasági ágazat jövőjét. Köszönöm szépen Heimer úrnak a bevezetőt, és az elmondott gondolatokat nyilvánvalóan mögött állunk abban, amit elmondott. Köszönöm szépen. Flanagan úrnak adok szót. kis félreértés volt. Sandra Rodriguez kap most először szót. Én is pontosítani szerettem volna valamit a javaslat kapcsán. De előtte hadd köszönjem meg én is a holland kollega munkáját, meg a bevezetőjét. Ugye azért ne legyünk túlzottan idealisták. A világban valóban az az igazság, hogy növelni kell az élelmiszertermelést, hogy a világ lakosságát el lehessen látni, de Európában inkább az a fő probléma, hogy túl nagy a pazarlás, és bizonyos értelemben túl sok élelmiszert termelünk. Tehát nem jól átgondolt az egész ciklus, hogyan lehetne úgy az emberek szükségletét Európában is kielégíteni, hogy ne termeljünk fölöslegesen. És szolidárisak is akarunk lenni a fejlődő országokkal, de amikor ezen országokat kéne, lakosságát kéne élelmezni, akkor már visszavonulót fújunk, pedig nagyon sok jó hatékony módszerre lehetne a helyi termelést technológiai értelemben segíteni, javítani. Egyetértek én azzal, amit a kollega úr elmondott, a környezetvédelmi, klímavédelmi, egészségügyi megfontolásokkal. Valóban ez egy lehetőség inkább most arra, hogy a jövőbe belegondoljunk, de napjainkban azt látjuk inkább, hogy sok helyen már elérte a teljesítő képességét a mezőgazdaság, illetve az európai mezőgazdaság pedig különösen függő az energia áraktól. Túlzottan energiaigényes. Tehát függésben vagyunk az energiaforrásoktól, és a génmanipuláció pedig Európába is betört, amit sajnálatosnak tartok, és megborult a kereslet és kínálat egyensúlya is. Tehát eh, egyetértek a kolléga úrral, de kérem, hogy ezeket a szempontokat is érvényesítse a szövegben, és próbáljuk elsősorban az európai problémákat első körben megoldani, ne a világ pro- valamennyi problémáját, míg saját házunk táján is sok mindent lehetne tenni. Egyébként ugye minden jobb, hatékonyabb a technológia, annál kevesebb lesz a mezőgazdasági termelő, annál nagyobb lesz a munkanélküliség. Ezekre a szempontokra is oda kell figyelni. Elnök úr, a, az élelmiszer minősége, sokfélesége, mennyisége között meg kell találni az optimális egyensúlyt, illetve a foglalkoztatás és egészségügyi szempontokat is egyensúlyba kell hozni egymással. És a vidék védelmét is szem előtt kell tartani. A vidéki lakosság megélhetését és az erőforrásokkal is hatékonyan kell gazdálkodni. Egy biztos, hogy diverzifikálni kellene a termelést, és kiegészítő módon kéne felfogni az állattenyésztés mellett az egyéb gazdasági ágazatok lehetőségét, tehát, és ráadásul teritoriális módon is egyensúlyt kell teremteni, tehát nagyon sok szempontra kell figyelembe lenni egyszerre. Felenegen úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Heikmer úrnak mondom, hogy ezt nem a tanácsnak kéne ö, meghagyni ezt a probléma megoldását, hanem nekünk kéne kitalálni, hogy mi az, amit európai szinten kezelünk. De itt alapvető kérdések merülnek föl, milyen a viszonyunk a földdel, az anyafölddel, a termőfölddel. Egy kicsit aggaszt, amikor a technológiáról, a drónokról beszél. Ez izgalmas ugyan, izgalmas annyiban, hogy igen, előfordulhat, egyetértek, hogy a technológia az emberi fajnak végre több szabad időt adhat, és nem kell 16-17 óra dolgoznia egy átlag parasztembernek, de nagyon nem mindegy, hogy mire használjuk a technológiát. Mert sajnos a technológiai fejlődés általában ahhoz vezetett, hogy egyre kisebb tőkecsoportok kezében nőtt egyre több befolyás, pénz, és a technológiával rendszerszerűen visszaélnek. Tehát amit megtakarít a technológia, az kevés ember kezében gyűl össze. A mechanizáció az ipari forradalom óta mindig is a munkahelyek megszüntetését eredményezte. Egyre több dolgot lehet automatizálni, ugyanakkor Ugye a robotok és a drónok nem fognak majd autót vásárolni, a gazdaságot egyéb módon fellendíteni. Tehát legyünk óvatosak, amikor az embert kiváltjuk, mert az innováció izgalmas, jó dolog. De már eddig is sok innováció volt, sok technológia megvalósult, és mit látunk, hogy már senki nem él, él vidéken, aki vidéken él, az folyamatosan támogatásra ácsingózik. Ha már innovációról beszélünk, akkor a marketing belüli innovációról, vagy az életmód innovációról is beszéljünk, hogy ezek az embercsoportok hogyan fogják, mire fogják használni a technikát, és hogyan tudnak ellenállni a nagy kereskedelmi láncok hatalmas nyomásának. Tehát a hangsúly a hogyanon van, hogy a technológiával hogyan bánunk. Ugye most már elképzelhető, hogy egyetlen egy gazda több száz hektáron termel valamit, és drónokkal felügyeli a, a termelést, de mi lesz a vidékkel, mi lesz a vidéki emberekkel, mi lesz a vidéki vásárlóerővel, Tehát én szeretném azt hallani, hogy a vidéken élő embereknek ö, ott életminőséget teremtünk, nem vezető nélküli traktorok fogják helyettük elvégezni a, a földművelést. Én egy vidéki kisvárosból származom, és azt látjuk, hogy az ilyen kisvárosok, mint az enyém is, megszűnőben vannak a sokféleség megszűnőben van, mert a kis és vidéki települések közben elhalnak, meghalnak. Legyünk óvatosak ezzel, mert elnéptelenedik a vidék. A fejlődés ne felülről lefele jövő monstrum, fejlesztés legyen, hanem alulról felfelé építkező, valóban azt fejleszünk, amire a helyeknek szüksége van. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy erre van időnk, érdemes erre nagyobb időt szánni. Saja asszony, köszönöm szépen, mondja a képviselő asszony. Fontos vitát folytatunk itt a mai napon. Holland Szlovákiát képviselem, és hogyha innovációról beszélünk, nyilván számos példára hivatkozhatunk Hollandia kapcsán, de sok-sok alkalommal azt látjuk, hogy a gazdák nem keresnek eleget. Egyszerűen túl drága számos dolog beszerzése számukra, hogyha eladunk dolgokat, akkor gondoskodni kell arról, hogy ebből a termelés feltételeit megteremtsük. Hollandiában ez egy nagyon fontos téma, Például a tejtermelők esetében, akik állatokat tartanak, alaposan végig kéne gondolni, hogy mire van szükség. Például, ha a kophoz megyünk Párizsba, a fenntartható energia mintegy 30%-os megtakarításról beszélünk 2030-ig. Nyilván a mezőgazdaság ebben részt vehet. De hát, hogyha kivonulunk egy gazdaságba, megnézzük, hogy mi történik a bioszektorban. Ugye vannak sokat ígérő megoldások, egyelőre ott tartok, hogy sokat ígérő megoldások vannak, de hát lassan 25 éve beszélünk arról, hogy mely mezőgazdasági hulladékot lehet energetikai célra felhasználni, hol lehet rágyázni vele, és ezek fontos dolgok, hogyha a fenntarthatóságot komolyan vesszük. A napenergia szintén fontos további példa, e- és nyilvánvaló az innovációt nem szabad elfelejteni, de figyelembe kell venni más szektorokat is, hogyha a mezőgazdasági innovációról beszélünk. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Hajti Maur, köszönöm szépen. Pont erről van szó, hogy miért is kakartam ezt a vitát. Sok dolgot felhívtam, számos feladatot, amelyekről beszéltek igen, a, látjuk, hogy az erőforrásaink egyre szűkösebbek a világon, a környezeti hatásokat meg kell nézni, de a vélemény, a közvéleményt is figyelembe kell vennünk, be kell mutatni, hogy mit csinálunk. Biodiverzitás nagyon fontos, klímaváltozás, munkahelyteremtés, ne felejtsük például a multinacionális cégek persze szóba kerültek, de akár az innováció használhat a startupoknak, a kis és középvállalatoknak is, így lehet munkahelyeket teremteni, és nem vesznek el és Ó, és megfelelő termelői szervezetekre is szükség van, nekik segíteni kell, hogy versenyképesebbek legyenek. Amit itt ki akarok emelni, az az, hogy az innováció természetes nem csak technológiai kérdés, hanem tudás kérdés összességében. Nagyon érdekes, hogy hogy tudjuk megtalálni a konszenzust egymás között például itt. Meg biztos vagyok abban, hogy a természet és a technológia együtt járhat, természeti aspektusokat figyelembe lehet venni, például a talaj hogyan működik, az erre vonatkozó tudás, hogyan tudjuk javítani a mezőgazdasági termékeket. Ebben azt hiszem konszenzusra kéne törekednünk, és hogyha erre eljutunk, akkor nagy lépéseket tudunk együtt tenni, és sokat tudunk elérni Külön három aspektust szeretnék kiemelni. Az első természetesen sok mindent tudunk tenni a tenyésztés területén. Itt számos innovációra van lehetőség. A menedzsment kérdése, ezt beszéltem a bevezetőmben is például, a drónok, stb. bevezetése a tejterületen, vagy a talaj javítása nagyon fontos, a minőség szem előtt tartása, hogyan tudunk az innovációval, tudással ásványi anyagokat pótolni a talajból, amelyek elvesztek korábban, és nem kell mesterséges vagy műtrágyát használni természetesen. Tényleg új termékekről beszélünk, jobb minőséget akarunk a termékekben is. Az emberek egyre jobb, egészségesebb élelmiszert várnak el tőlünk, és ebben kell az Európai Uniónak nagy szerepet játszania. Ez nem olyas, arra van szó, hogy Európai Unióként kell a világot élelmeznünk, ez nonsens, de fontos szerepet játszhatunk abban, hogy megmutassuk a világ többi részének, hogyan lehet a leghatékonyabb és környezetbarátabb módon mezőgazdaságot folytatni és hatékonyan is még hozzá. Így lehetünk vezetők. Azt hiszem a területünkön is nagy munkát tudunk végezni, és sikeresek lehetünk, és még pénzt is keresünk vele. Azt hiszem nagyon érdekes volt a mai vita, és a különböző aspektusokat említettünk itt, amelyeket össze kell fogni, de arra kell törekednünk itt a szakbizottságban, hogy megoldást találjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem az elkötelezett munka nyilván jelentkezik majd a jelentés minőségében is. Innováció, persze itt különböző szempontból gazdasági, szociális innovációra is szükség van. Ez része az EU szókincsének, hogy úgy mondjam, és különböző hárnyalatai vannak ennek az innováció a mezőgazdasági területen. Én azt látom ebben, azt kívánom igazából, hogy a környezetvédelem előtérbe kerüljön, hogy figyeljünk a környezetre, illetőleg a termelékenység javítása is legyen jobb, tehát a termeléssel is foglalkoznunk kell, a termék minőség és a termelékenység. Ezek mind különböző aspektusok, amelyeket figyelembe tudunk venni, és amelyek mind szerepet is játszanak. Természetesen nem várhatjuk el, hogy mindent egyszerre egyaránt tudjunk elvégezni. Mindezt a sok sikert kívánok a munka során. Köszönöm szépen. Egyébként az cserére január 21-én kerül majd sor, egy véleménycsere, mint mondtam, január végén véleménycsere, és februárban szavazunk. Igen, Ennyit szerettem volna erről elmondani, és nyilvánvaló a munkatervet ilyen módon kell alkalmaznunk. A következő napi rendi pont a 2014-es mentesítés téma, az EU általános költségvetése, 8. napi rendi pont. Az előadó pedig Szanyi Tibor kollégánk, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság koordinálja a tevékenységet azt a döntést hoztak, hogy itt véleményt készítünk a 2014-es költségvetési mentesítéssel kapcsolatban, és a mi érdekünk az, hogy világosá vágyék a pozíciók abban, hogy a mezőgazdasági kiadásokról mit gondolunk. Ezt szívesen elvállaljuk, ezt a feladatot. Tehát arról van szó, hogy megnézzük a kohéziós politikát is, illetőleg ez hogyan tud hozzájárulni a fejlődéshez, gyakorlatilag ez majdnem olyan magas az idevágó kiadás, mint a közös mezőgazdasági politika területén, az egészek transzparensnek és hatékonynak is kell lennie egyaránt. Mint már elhangzott, Szanyi Tibor az előadó, egy rövid eszmecserét tartunk, ezért azt kérem, hogy röviden vezesse be az anyagot, Szanyi úr. Thank you very much, sir. Uh, if you... Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor egy kicsit visszaugranék még az előbbi vitára. Szándékosan nem kértem szót az előző körben, de bizonyára tudják, hogy az országon Magyarország nehéz időket élt és volt egy olyan szlogenünk, hogy a föld tartozon azokhoz, akik megművelik. Most modern módon azt hiszem, azt kell mondanunk, hogy a földtulajdon tartozon azokhoz, akiknek megfelelő tudása van ahhoz, hogy megfelelően megműveljék. És ez valahogy kapcsolódik ahhoz a témához is, amelyért én vállaltam a felelősséget, a 2014-es költségvetési mentesítés kérdéséhez. Jelentéstevőként nagyon várom, hogy részletekbe menően megvizsgáljuk a 2014-es számbevőszéki jelentés részleteit. Ez úgy tűnik, hogy holnap kerül nyilvánosságra, ha nem tévedek. És remélem, hogy a korábbi évekhez képest fejlődést fogunk tapasztalni, illetve megtaláljuk azokat a pontokat, ahol további javulást tudunk majd elérni, vagy ahol ezekre szükség van. Azt is tudjuk, hogy az Agri főigazgatóság rengeteg munkát végzett 2014-ben. Azért, hogy biztosítsák, hogy a tagállami hatóságok jobban meg tudják akadályozni a hibák előfordulását a mezőgazdasági költésben, hogy a vidékfejlesztési programokat jobban ki tudják alakítani, és reménykedünk abban, hogy ez a munka jó alapját fogja képezni annak, hogy a 7 éves 2014-2020-as költési időszakban hatékonyabbak leszünk. Az éves bizottsági cselekvési jelentés elemzése után és a számvevőszék éves jelentés e- elolvasása előtt bizonyos pontokkal kell foglalkoznunk. Ezekből most csak háromra szeretnék kitérni. Először is fel kell ismernünk azt, hogy 2014 kivételes év volt. Átmeneti év. Átmeneti mert delegált jogi aktusok végrehajtásával csak az év második felében tudtunk foglalkozni, és ez kések, késésekhez vezetett, illetve különösen a vidékfejlesztési programok nagyon le vannak maradva. Mindenkinek az empátiájára szükségünk van, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. A második dolog Vannak olyan problémák, amelyek a környezetvédelmi és nem mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységekből merülnek fel, és vannak hatással a mezőgazdaságra. És ezeknek természetesen következményei vannak. Harmadsorban el kell gondolkoznunk azon is, hogy mennyire egyenlőtlen és túlzott adóztatási gyakorlatokat alkalmaznak, a megfizethető élelmiszertermelést ez akadályozza. A koordinátorokkal jobban szeretnénk központosítani az elkövetkezendő néhány évre és hónapra, de természetesen nem ússzuk meg azt, hogy a egyéves megközelítés, amit a Európai Számvevőszék alkalmaz, illetve az Európai Bizottság több éves kerete ellentétben áll egymással. Társjogalkotóként mi azt szeretnénk, hogy olyan programok legyenek, amelyek bizonyosságot hoznak azoknak az életébe, akik az élelmiszerláncban bárhol helyet foglalnak a gazdáktól a fogyasztókig. és néhány őszinte szót harcoljak még. Ahogy ön is mondta, mezőgazdaság, elnök úr, a mezőgazdasági költségvetés talán a legnagyobb részét teszi ki az Európai Unió költésének. És a céljaink is ismertek, és talán egyszerűek megtűnnek. Megfizethető, jó minőségű élelmiszert termeljünk az összes európai állampolgár számára, tehát jó minőségű és megfizethető áru egy oldalról, más oldalról, a fenntarthatóságot is biztosítsa a vidéken élők életkörülményei szempontjából. Évek és évtizedek után, amikor közös agrárpolitika már életben volt, ezek a célok még mindig elérésre várnak. És ennek fényében azt gondolom, hogy a szakbizottság minden tagjától azt kérhetem, hogy javaslatokat, megfigyeléseket fogalmazzanak meg a jelentésemhez. A közös agrárpolitika természetesen épp olyan fontos ma, mint a kezdetekben volt a biztonságos élelmiszerellátás biztosítása szempontjából Európában. Nehéz látni azt, hogy az auditok hogyan tudnak megfelelő intézkedéseket vezetni egy ilyen hosszú távú politika esetében. Ez csak az egyik módja kell, hogy maradjon annak, ami nek a szemüvegén keresztül megvizsgáljuk, hogy hogy működik ez a szakpolitika. Az én munkámban olyan területekre fogok összpontosítani, ahol jelentős változásra van szükség, vagy történt, amelyekről az Európai Számvevőszék vagy jó, vagy rossz véleménye van. Olyan aspektusokra fogok összpontosítani, ahol még további javításokra van szükség, illetve bármilyen hirtelen változásra 2014-ben, és arra, hogy ezek milyenek a következményei. Olyan területekre is fogok összpontosítani, amelyek, amelyek aggodalomra adnak okot, és amelyekre a képviselőtársaim hívták fel a figyelmemet. Ahogy a korábbi vitában is úgy gondolom, hogy ebben az esetben is rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk. A kap még mindig közös. Európa minden különböző területén működik. Alföldeken, hegyeken, szigeteken, mindenféle termelt növényre vonatkozik, a biztonságos előállítást szeretné elő, elérni az élelmiszer ágazatban. Szinte semmi nem olyan sokszínű, mint ez. Minden fogyasztónak a méltányos élelmiszerhez való hozzáférése az a prioritási listánk tetején kell, hogy maradjon az elkövetkezendő hetekben folytatandó munkánk során és természetesen ez kell vezérelje bennünket akkor is, amikor a számvevőszék dokumentumát átvizsgáljuk. Elnök úr, ez az első eszmecsere, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom a kollégák véleményét. A többi frakció árnyék jelentéstevői a 2014-es mm, mentesítés tekintetében kiváló munkát végeznek, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól képviseljük a szakbizottságunk érdekeit is. Köszönöm szépen. A bevezetőt, amely nagyon átfogó volt, és nagyon sok izgalmas információt tartalmazott. Van Carlson úr, parancsoljon. Ennél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az éves tevékenységi jelentés a, a kapról azt mutatja, hogy az ellenőrzés és a menedzsment alapvetően költséghatékony a mezőgazdaságban. De azt mondhatjuk, hogy minden költségvetési eurónak 40 rendszeres a megtérülése a kapon belül, és 7 százaléka annak, amit 2014-ben a bizottság kifizetett a gazdáknak, az, amely a tagállami rugalmasságot teszi lehetővé, hogy hát az ő elköltési hatékonyságukra vonatkozik. Nyilván lehet és kell is javítani az ellenőrzést. A költséghatékonysági rátát lehet még javítani, további megtakarításokat persze el lehet érni. Ehhez a hibák arányát kéne egyesek szerint csökkenteni, hát főleg a súlyos hibákét, és persze nyilván a csalásokét, a befogadhatatlan vagy megalapozatlan kifizetések arányát, de rá kell mutatni arra is, hogyha súlyos hibákat vagy csalásokat tapasztalunk, akkor sokkal keményebb fellépésre van szükség, míg a kis hibák területén szerintem lehetnénk rugalmasabbak. Tehát a kapot olyan irányba kéne tovább fejleszteni, hogy ne legyen annyira bürokratikus, tehát hogy ne szülessenek fölösleges kis hibák, amelyek tényleg csak az alkalmazás hibái és nem tudatos csalások. Ezeket főleg a bonyolultság csökkentésével kell kiszűrni, és nem a büntetéssel. Csökkenteni kell a gazdálkodókra nehezedő adminisztratív terheket 2015-re ugye azt ígérte a bizottság, hogy lesz egy új kifizetési rendszer, és ezt nagyon várjuk. Parancsoljon, uram. Köszönöm. Köszönöm az előadónknak is a beszámolót. Én csak a saját feladatommal foglalkoznék itt a jelentés kapcsán, hogy megfogalmazzam az erőforrások hatékony felhasználását, illetve a csalások és hibák kiszűrését. Ugye az EU költségvetésének még mindig a legnagyobb részét teszi ki a mezőgazdasági büdzsé. Az egész EU intézményrendszer egy kicsit ezen erőforrások használatára van kihegyezve. Ezért nagyon fontos kérdésről beszélünk, és jó lenne, hogyha végre látnánk a hatékonyság javulását, a csalások csökkenését, a költséghatékonyság javulását és a jó eredményeket. Mert nyilván meg kell védeni a mezőgazdaságra szánt pénzeket, de ehhez átláthatóságra, ellenőrzési hatékonyságra van szükség, és amíg nem tudjuk bizonyítani, hogy elég hatékony a költés, addig veszélyben vannak a pénzeink. Mert az intézmények legitimitása is meggyengülhet, ami itt létünk is kérdésesé válhat. Tehát mindannyiunk, mindenkinek érdeke a a visszaélések minimális a csökkentése és a lehető leghatékonyabb rendszer fenntartása. És ha ez megtörténik, akkor utána már könnyebben tudjuk védelmezni a saját pénzeinket a költségvetési vitákban. Köszönöm, Flanagan úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Ott folytatnám, ahol Szeleminovics úr abba hagyta. Kétszer is említette a kap kapcsán azt, hogy az embereket, akik nem ö, termelők, gazdák, ö, tájékoztatni kéne jobban, hogy hogyan működik a mezőgazdaság finanszírozása. A, a középtávú ö, felülvizsgálat idején erre hangsúlyt kéne helyezni, hogy mindenki jobban értse a dolgokat. Az apám asztalos volt, anyám ö, is iparos volt, és mindig szitták a, a gazdákat, hogy mire költik ezt a sok pénzt, amit kapnak az EU-tól. Egymást kérdezték a szüleim, hogy, hogy szerintetek honnan van pénze erre ennek a gazdának? kapunk-e mi ilyen pénzt, kap-e a bótos pénzt, kapnak a, a iparosok ilyen pénzt. És, és ez így leszivárgott a legalacsonyabb szintre ez a vita, és aláássa a dolgot. A legjobban akkor adható el a kap, hogyha átlátható. És ha látják a helyi szinten is a nem mezőgazdasági dolgozók, hogy minden fillérét, pénzét, euróját elköltik a gazdák, nem a saját jólétükért szolgálja ez, és elszámolnak vele. A mezőgazdasági lakossággal szembeni ellenérzés a többiek részéről azért alakulhatott ki, mert nem volt elég átlátható a rendszer. Ezen kéne dolgoznunk a saját érdekünkben. Grazie. pan pán... Köszönöm szépen. Igazgató úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok a vitáiért, amit itt a szakbizottságban lefolytatnak, mert azt gondolom, hogy a szakbizottság inputja nagyon fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk a megbízható gazdálkodás és a politikai ambíciók között másrészt. Mint az előadó már rámutatott, az Európai Számvevőszék jelentése holnap kerül napvilágra, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság kapja meg, és ott a kollégáik megkapják az eredményt. Ezt aztán egy intenzív vita követi az Ellenőrzési Szakbizottságban, persze az önök véleményével együtt, Hogan biztos úr január 14-én, tehát 2016-ban kerül meghívásra. A mentesítés fontos eszköze annak, hogy a megbízható és alapos mezőgazdálkodást támogassak a mezőgazdasági szakbizottságban. Ez ellenőrzi egyébként eh, a hatékony munkát és a megfelelő eljárások alkalmazását, míg a felhasználók ellenőrzését is azt gondolom úgy általában elmondhatjuk, hogy haladás sikerült elérni az elmúlt néhány évben a megbízható gazdálkodás területén 2014-re hivatkozott az előadó, és eh, a maradványhiba aránya 2,6% volt a második pillérben, 5,2% lenne, és nagyon meglepődnék, hogyha a holnap a számvevőszék által közzétett adatok lényegesen eltérnek attól, amit én mondtam. Az, mint már mondtam, nagyon fontos a pénzügyi gazdálkodás, a megbízható pénzügyi gazdálkodás, de fontos, hogy politikai eredményeket is érjünk el, hiszen a politikai ambíciókat is ki kell szolgálnunk. Az éves jelentés az Európai Bizottság részéről arra hivatkozott, amit performance-nak, teljesítménynek nevezünk pillanatnyilag, hosszú távon tekintve az EU mezőgazdaságot veszük elő, helyezzük előtérbe, és el kell, hogy mondjam, világosan látom, amit már az előadó is mondott, hogy nem elegendő megnézni, hogy mi történt egy év alatt, hanem hosszú távú megközelítésre van szükség, több éves hatásokat kell vizsgálnunk, milyen hatása van a közös mezőgazdasági politika az egész európai mezőgazdaságra. Így tudunk kiegyensúlyozott és tisztességes eredményre jutni a vizsgálatainkkal, amikor a teljesítményt mérjük. Éppen ezért fontos a politikai teljesítmény megítélésére szükség van. Gorgiev asszony, biztos asszony, és ilyen megnyilatkozásokat tett. Itt azt gondolom, hogy nem lehetünk irreálisak, ezért azt gondolom, hogy tényleg a több éves megközelítés az, amit én is támogatok nem lehet azt a mechanisztikusan látni, mint ahogyan azt a számvevőszék teszi. Egyébként pedig az egyszerűsítés is fontos szerepet játszhat ebben az összefüggésben, ez is elhangzott Hogan biztos úr, egyébként igen jelentős egyszerűsítési kampányt indított erre, szükség van támogatásra, és szükség van mindenek előtt az önök szakbizottsága részéről, hogy leegyszerűsödjenek az eljárások. Persze nem szabad megkérdőjelezni a megbízható gazdálkodást sem és mielőtt a végére érek, szeretnék két információt adni. Elhangzott, hogy a mentesítési eljárás 2014-et fedi le. Ez 2014-es pénzügyi évről beszélünk, de a 2014-es pénzügyi év gyakorlatilag olyan számokkal foglalkozik kifizetésekkel, amelyekre 2016-ban került sor, ami a mentesítést illeti 2017 vizsgálja majd az említett éveket. Az Európai Bizottság a közös mezőgazdasági politika keretében működik, méghozzá a megosztott, a közös igazgatás esetében az iránymutatásokat Brüsszelben készítek, de a végrehajtás az természetesen tagállami feladat, ezt is figyelembe kell vennünk. Nagyon bonyolult az Európai Bizottság számára biztosítani azt és meggyőzni és kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy megfelelően alkalmazzák a közös mezőgazdasági politikát. Itt ezért fontos, hogy a szabályszerű megbízható pénzügyi gazdálkodás gazdálkodás fontos része legyen a mentesítésnek, ebből kell kiindulnunk, amikor ezt megítéljük. Ezért arra kérem a szakbizottság, hogy támogassák a bizottságot és a Digi Agrit az ilyen irányú törekvéseiben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Desszúrnak adok még egyszer szót az előadó előtt. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden el kellett mennem, ezért most kivételesen utóbb kértem szót. Szanyi Tibornak szeretnék köszönetet mondani a frakcióm nevében is. Tudom, hogy nagyon megbízhatóan dolgozik, és jól működik együtt velünk. Már régóta dolgozom az agrárpolitikában. Nagyon eltérőek a helyzetek Európában, és erre választ kell találnunk, például a vidékfejlesztés területén is. Egy olyan területről jövök, ez valamikor majdnem a legszegényebb volt Németországban vannak. 1937-es statisztikák alapján az én területem az utolsó három járás közé tartozott Németországban. Ma már az egy harmadban vagyunk ezzel a régióval, ahonnan én jövök. Egyszerűen azért, mert az 50-es, 60-as, 70-es években pénzt költöttünk arra, és arra használták a pénzeket, hogy az infrastruktúrát fejlesztük, új üzemeket vonzottak oda, új gazdaságokat, ennek mindig feltétele az infrastruktúra, és természetesen sokat költöttünk oktatásra is, és ennek a tárgyi keretet is megteremtettük. A legutóbbi számok, amiket nemrég kaptam, el kell, hogy mondjam, 1,6%-kal a második legkisebb a munkanélküliség nálunk egész Németországban, pedig valamikor ez a terület teljesen mezőgazdasági terület volt. Olyan alacsony értékű volt, hogy a harmadik birodalom a diktatúra idején mit csináltak, gyakorló tereket építettek először, ma pedig a legjobbak között vagyunk. Ez azért mondom, nem azért, mert össze-vissza akarok beszélni, meg ígéretek akarok tenni, hanem igenis reményt akarok adni azoknak a területeknek, akik ma még lemaradtak Európában. Nem mindenkinek volt lehetősége arra, hogy 57-től már az EU tagjai legyenek. Mi a kezdetektől fogva benne voltunk, és az EU igenis sokat segített abban, hogy olyan területek fejlődhettek, mint amikről beszélek. Ezt a költségvetésben figyelembe kell venni. Azokat a régiókat kell különösen támogatni, ahol a legnagyobb problémák vannak. Abban bízom ezek után, hogy közös megoldásokat találunk. Ami az Európai Bizottságot illeti, az magától értetődő, hogy parlamentként Hogan biztos urat támogatjuk, amikor arról van szó, hogy az agrárreformot be kell bevezessük és egyszerűsítsük. Tudjuk, hogy ez bonyolult lesz különböző okoknál fogva, de azért azt is elmondtuk, és nem tudom, hogy ez szóba került az imént, ez az első év a végrehajtásban. Nos, az ellenőrzések során ezt másképp kell értelmezni egy ilyen első évet. Nem lehet pellengére állítani a tagállamokat, hogyha az első évben rögtön nem tudnak százszázalékos végrehajtást biztosítani, amikor csak az előző év végén kapták meg az előírásokat. Nagyon nehéz volt a tagállami adminisztrációk számára májusban, júniusban, amikor a brüsszeli előírások jönnek, de hát előtte ősszel már ugye ültetni kellett, vagy vetni kellett. Itt azért különbséget kell tenni a hibák között, mert vannak hibák, mert túl későn születtek az leírások, másik oldalon erre szükség van, és ami a különleges helyzet miatti hibákat illeti, azért ott nagy vonalúbbnak kell lennünk az első évben, ez az én véleményem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a jelentést, a ismét szó. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az eddigi felszólalásokból rengeteg érdemi hozzájárulást tudtam kiolvasni. Persze nem szabad elfelejtenünk, hogy az elsődleges felelősség nem a mi szakbizottságunké. hanem a Költségvetési Ellenőrző biztos, Bizottsági. De egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy a mi politikai felelősségünk, hogy a számok mögé lássunk. Nem szeretném, hogy a fő nyilatkozatunk kizárólag a pénzügyesek kezébe jusson. És különösen arra térnék amit Deszúr mondott az imént. Nagyon nehéz év volt 2014. Nem tudom, hogy mi kerül be a számbevőszéki jelentésbe. Mindenki attól fél, hogy lehet, hogy valamilyen túlzott hiba arányjal fognak előrukolni, nem tudom, reménykedjünk benne, hogy nem így lesz, de ha mégis, akkor legyünk nagyon rugalmasak, és értsük meg, hogy mi történt, és miért. És persze legyen az a szándékunk, hogy a hibák és a csalás között nagyon világos határvonalat húzunk. Ez két teljesen különböző terület. Mögele úr felszólásához kapcsolódva 2014 különleges év volt, de Már 2015 végén járunk, és ha jól tudom, akkor 2016 februárjában fogjuk lezárni ezt a folyamatot. Ez most lehetőség arra, hogy politikai üzenetet küldjünk azon kollégák felé is, akik a félidős felülvizsgálat főszereplői lesznek. Ez is nagyon hamar be fog következni, hamarabb, mint gondolnánk. A mi feladatunkat tekinthetjük küldetésnek is. Az európai állampolgárok és szavazók felé, azaz más szóval a közvélemény formálását is kitűzhetjük célul, azt, hogy hogyan lássák, hogyan szemléljék az európai mezőgazdaságot. És Flanagan úr is itt van, igen. Nem csak azt kell biztosítani, hogy ez a pénz a gazdák zsebében maradjon. Vannak olyan plegykák, és talán néhány bizonyíték is, amely szerint az európai arisztokrácia zsebében köt ki ez a pénz. Úgyhogy szerintem erre is figyeljünk oda majd a munkánk során. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák együtt fognak velem működni ebben. Szajmovics úr már elhagyta a termet, de tökéletesen igaza van. Én is nagyon szeretném tudni, hogy mi a kapcsolat a kiadások és a hatékonyság között. És még egy dolog, amit már említettem, de most az egyik képviselő ismét felvetette. Tegyünk különbséget a komoly és a jelentéktelen hibák között. Persze vannak más szakbizottságok is, akik nagyon sokat fognak beszélni a különböző hibákról. Szerintem nekünk arra kell összpontosítani, hogy hogyan változtassuk meg azt, hogy rossz fényben látják az állampolgárok a mezőgazdaságot. Ezt hogyan változtassuk meg, és a 2014-es válsághelyzeteket hogyan kerüljük el a jövőben. Közös munkáról lesz szó, együtt kell dolgoznunk, és a koordinálom a különböző ötleteket és gondolatokat, nyilván mindannyiunknak, nekem is nyitottnak kell lenni a többiek agájaira és megfigyeléseire. Köszönöm szépen a barátságos hozzáállásukat, és remélem, hogy nagyon jó munkát tudunk végezni. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tartalmilag kell beszélni, lehet beszélni a költségvetési sorokról, illetve a célszerűség alapján is, és a jogszerűség és a kiadások hasznosulása, hasznossága szempontjából is. Itt merül föl például a csalás kérdése. Valóban lehet egyfajta arisztokrációra beszélni. Most november 30-áig van időnk a javaslat megírására. December 7-ig kell a módosítókat megírni, és január 25-én lesz a jelentés vitája. Kívánok még ehhez hozzászólni? Nem, a akar, amit az európai arisztokraciát általában hírbe hozni, csak általánosabb értelemben használtam a szót, hogy a gazdasági oligarchiákról, oligarchákról akartam beszélni, vagy a rendszerből élő jogászokról, tehát mindenkiről, aki nem közvetlenül kötődik a mezőgazdaságból, és mégis haszonélvezője. Köszönjük szépen! Jó, jó, hogy ezt a kiegészítést megtette. Na, most akkor ezzel a mai ülésünk napirendjét tulajdonképpen megvitattuk. Nincs lehetőségünk a kimaradt két pontról ma beszélni. November 11-én csütörtökön 9 órakor találkozunk ismét. és fél hatkor lesz a koordinátorok ülése. Nem hamarabb, mert sok koordinátor jelezte, hogy csak akkor érkezik. Tehát fél hatkor a koordinátorok folytatják, a többieknek köszönöm a megjelenést, a bizottságnak is, hogy itt volt, és verekeztem az ülést.